Yes, ladies and gentlemen, and first of... Hölgyeim és uraim, először is szeretném nagyon melegen üdvözölni itt az Európai Parlamentben a megjelent delegációkat a kohéziós politika jövője 2013 után témában a, az el, a bizottsági elnökünket a parlament elnöke hívta meg, úgyhogy sajnos később fog megérkezni, most még nincs itt, ő Gerardo Galeote úr, tehát a szakbizottság elnöke. Először is szeretném üdvözölni a vendégeinket, először is a Cseh köztársaság regionális fejlesztési miniszterére sajnos nem lehet itt, de Emily Holcsicska úr helyettesítő őt, aztán Ivo Barek urat is üdvözlöm. Ő a Cseh Köztársaság Parlament Szenátusának Regionális Fejlesztési Bizottsági elnöke, Marie Velből Kornias asszony, aki a svéd parlament Ipari és Kereskedelmi Bizottságának tagja. Ahogy látják, a svéd elnökség, a következő elnökség képviselője is itt van már közöttünk. És itt van velünk Dirk Aner úr, aki a regionális főigazgatóság főigazgatója az Európai Bizottságnál. Ők is részt vesznek a vitánkban. Engedjék meg, hogy néhány gyakorlati információval éljek a vitánkat illetően. Először is a nemzeti parlamentek felszólalói és a az európai parlamenti képviselők ará, felszólalási aránya kettő-kettő az egyhez lesz. Reméljük azt, és szeretnénk, mindenkit kérni arra, hogy a felszólalások három percet ne haladják meg, többé-kevésbé három percet. A nemzeti parlamenteknél az, az a hagyomány, hogy három perc is sok esetben elég hosszú, tehát ez a gyakorlat. Hogyha valaki a részvevők közül szeretne felszólalni, akkor azt kérik, hogy töltse ki ezt a papírt, elkészítettünk egy papírt, ez egyfajta formula és felszólási kérelmet ezen lehet benyújtani. Tehát kérem, hogy akkor töltsék ki ezt a papírt, és, és majd megpróbáljuk megszervezni, hogy kettő-kettő az egyhez arányban felszólalhassanak. Ezt a dossziéjukban is megtalálják ezt a papírt. Nos hát, a vitánk 17 óra 20 percig, 30 percig fog tartani, többé-kevésbé. Természetesen, hogyha szükség lesz rá, akkor a vitát majd meg lehet hosszabbítani. Tehát először is szeretném az első információkat megadni önöknek, nevezetesen, hogy mivel is foglalkoztunk a bizottságunkban mindidáig. Most pedig áttérek a saját nyelvemre, lengyel nyelvre. Kérem, hogy tegyék fel a fülhallgatóikat. Hölgyeim és uraim, szeretném elmondani önöknek, hogy mennyire fontos ez a pillanat az európai politikák szempontjából és elsősorban a kohéziós politika szempontjából. Az a vita, amely eh, ma kerül megrendezésre, egy olyan időszakban eh, kerül eh, sorra, amikor is a középidős felülvizsgálat folyamatában vagyunk. A kohéziós politikai kereteket már kialakítottunk, de igazából ez, ez csak a keret, a, az, hogy mi is a tartalom, azt nem igazán tudja még senkit. Látjuk azt, hogy, ki, hogy a pénzügyi helyzet elég nehéz, éppen ezért a 2013 utáni időszakról szóló vita egy olyan vita, amely arról kell, hogy szóljon, hogy hogyan lehet a kohéziós politikát jobban biztosítani, és egyáltalán milyen kohéziós kohéziós politikára van szüksége az uniónak az elkövetkezendő időben. Tehát e, erről a politikáról kell, hogy folyjon a vita. Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága egy teljes csomagját dolgozta ki a 2007-es, 2013-as időszakra a különböző jelentéseknek, jogszabályoknak. Ez tehát egy teljes csomag. Most ez egy rendkívüli időszak, azt is látjuk, hogy mennyi módosító javaslatot kaptunk a rendeletek rendeletekkel, a létező rendeletekkel kapcsolatosan, és ez azt jelenti, hogy most válaszolni kell ezekre a javaslatokra. Meg kell találni a válaszokat. Itt 27 tagállamról van szó. A vitánk ugye egy olyan időszakban kerül megrendezésre, amikor jelenleg nagy változások vannak a kohéziós politikán belül is. Ezek a változások, amelyekkel most találjuk magunkat szembe, 2013 utánra is kihatnak. Tehát minden olyan változás, amelyet most valósítunk meg, 2013 után is érvényes lesz szeretném felhívni a figyelmet számos témára, nevezetesen ezen politika szerepére, valamint kapcsolatára más európai uniós politikákkal hol van a helye, mi a szerepe ennek a politikának, például a költségvetésben, a jövőben. Ez egy vitális, lényegbe vágó kérdés, és nagyon sok minden függ majd az elkövetkezendő időkben attól, hogy mi is ennek a politikának a célja. Mit szeretnénk azt szeretnénk, hogy közös kohéziós politika ra kidolgozott költségvetésünk legyen, és ezt együtt költsük el a pénzösszegeket, a infrastruktúrákat fejleszünk a szegényebb országokban, vagy például a versenyt próbáljuk meg javítani, növelni, például úgynevezett kiválósági központokat hozva létre. Aztán az alapvető, lényegbe vágó infrastruktúrákat kell, kell, -e foglalkozni Európában, vagy a legszegényebb régiókat kell fejleszteni az Európai Unión belül, vagy pedig a kohéziós politikának minden európai régiót le kell fednie. Tehát kell-e megkülönböztetéseket tenni a célkitűzések szintjén? Hölgyeim és uraim, ne felejtsék el azt, hogy bizonyos tagállamok, ezt önök is tudják, már előjöttek olyan gondolatokkal, olyan ötletekkel, hogy például egyáltalán nem lesz szükség a jövőben a kettes célkitűzésre, hogy az egyes célkitűzés egész, e, elég egészében. Aztán vannak olyan javaslatok, hogy renacionalizálják ezen politika egy részét, hogy, ad, hogy adjuk vissza a kormányok hatáskörébe, vagy előirányzott összegeket kapjanak a kormányok ezen politika megvalósítására. Tehát ez a politika közösségi marad-e, vagy pedig részben nemzeti politikává, tagállami politikává válik és egyáltalán milyen érdekeket kell, hogy szolgáljon. Az Európai Bizottság számos intézmény konzultációs kapcsolatban van az Európai Bizottsággal. A Lisszaboni szerződésnek megfelelően mind a területi, mind pedig a gazdasági kohézió nagyon fontos területek, és ezekkel kapcsolatosan konzultációk vannak. E témával kapcsolatosan egy zöld könyv is született. Itt új dimenziókról kell beszélni, új megközelítéséről a kohéziós politikának, egy új megközelítésről, amely azon alapszik, hogy hogyan lehetne a különböző régiók között egyfajta egyensúlyt megvalósítani. Különböző típusú régiók vannak, nagy régiók, kisebb városok, régiók csoportja, vagy akár országok csoportját is tekinthetjük például, ugye megemlíthetném a balti országok stratégiáját. Hölgyeim és uraim, a nemzeti parlamentek számára a területi kohézió mindig is több volt, mint egy új szlogen ez egy javaslat arra, hogy a kohéziós politika jellegét változtassuk meg. Hölgyeim és uraim, a parlament számos jelentés dolgozott ki e témával kapcsolatosan. Gellek úr ö, kidolgozott egy jelentést a negyedik kohéziós politikai jelentéssel kapcsolatosan, aztán a, Lipcse, a, a Lipcsei kartával kapcsolatosan Kalembach asszony dolgozott ki egy jelentést. Aztán van ö, a partner kapcsolatokról egy jelentés, és a több szintű kormányzásról. Itt a Bopüi úr volt a jelentéstevő, az előadó, aztán a területi kohézióról Van Nistelrooy úr készített el egy jelentést ma délután itt vannak ezek a képviselők is, akiknek a nevét említettem, majd találkozhatnak velük aztán azt is tudjuk, ugye, hogy a szakbizottságunkban részt vesznek a frakciók képviselői is. Itt most jelenleg egy nagyon komoly fordulóponthoz értünk el, politikai szempontból is. Két hónapunk van még a mandátumunk lejárása előtt, és tudjuk, hogy akciókra van szükség, és most van szükség, most már nem lehet várakozni, várjuk az önök aktív részvételét ebben a vitában. Hölgyeim és uraim, most pedig átadnám a szót a cseh köztársaság regionális fejlesztési minisztérium a képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha megengedi, akkor cseh nyelven fogok beszélni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást, amelyet az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságától kaptunk. Szeretnék elnézést kérni a miniszter nevében, miniszter úr nevében, aki nagyon komoly okok miatt nem lehet itt ma ezen a találkozón. Meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon fontos kiemelni azt, hogy a kohéziós politika jövője, a jövőbeli kialakítása kialakítására hatással van a jelenlegi gazdasági helyzet a különböző tagállamokban. A cseh elnökségnek megvan a saját programja, megvannak a prioritásai, de természetesen ezekre hatnak a külső események. Ahogy hallották, az Európai Parlament egy jogalkotási csomagon ö, dolgozik. Ennek az a célja, hogy módosítsák a meglévő ö, jogszabályok ö, megvalósítását. Természetesen a ö, cseh ö, soros elnökség egyik fő célkitűzése a, a ö, ez a vita, amelyet itt megszerveztünk ma a Regionális Fejlesztési Bizottságban. Tudjuk, hogy mik a meglévő stratégiák, mik a prioritások, és ezeknek az Európai Unió fő célkitűzéseit kell tükrözniük a politikát mindenképpen úgy kell alakítani, hogy a jelenlegi kihívásoknak megfeleljen. A, ezen körülmények között a cseh elnökség folytatja a vitát a, a, arról, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a jogszabályok alkalmazását, megvalósítását az elnökség folytatja a vitát a területi kohézióról, Szeretnénk kiszélesíteni ezt a vitát. Kiszélesíteni a vita céljait, például ilyen vitákat megszervezni, mint ez, vagy más eseményeket, amelyeket a cseh elnökség szervez meg, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy visszajelzést kapjunk számos területen, hogy az eszmecserék során a visszajelzés gondolatok, javaslatok formájában kapjuk meg. Vannak olyan témák, amelyeket amelyekkel már sokat foglalkoztunk, és őt az önök elnöke sokat foglalkozott, és ezek majd itt a vitában is visszatérnek. A cseh elnökség és a cseh köztársaság szeretné természetesen felhasználni azokat a, az, az itt elhangzandó javaslatokat, és a, ezt a dossziét szeretné majd átadni a következő svéd elnökségnek. Számos párhuzamos vita folyik a jövőbeli pénz előirányzott összegekről. A ez a parlamentek közötti találkozó lehetővé teszi a tagállamok parlamentjei képviselőinek azt, hogy elmondják a véleményüket, hangoztassák hangukat, és a cseh elnökség természetesen nagy figyelemmel fogja önöket hallgatni. A tanácsban egy jelentést készítenek majd erről a találkozóról, és mindarról, ami itt el fog hangzani. Végül pedig szeretném elmondani, hogy azok az események, amelyeket a cselnökség megszervez e témában, a jövő hónap végén fognak befejeződni, és mind a kohéziós politika, politikáról szólnak. Április végén lesz egy informális miniszteri találkozó, tehát olyan miniszterek részvételével, akik a regionális fejlesztésért felelősek, és mindenképpen válaszolni kell majd a mai vitára is, meg kell úgymond emészteni mindaz, ami itt majd elhangzik. A, az is fontos célja ennek a vitának, hogy egyfajta bizonyos irányba mutasson. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót a regionális főigazgatónak, Dirk Aner úrnak. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és öröm, nagy öröm számomra, megtiszteltetés, hogy itt lehetek a mai ülésen. El kell mondjam, ez egyetlen hátrány, amit érzek, az, hogy amit kell mondjak, az 10 percbe kell beleszorítsam, pedig annyit mondanék tudnék mondani a regens politikáról, hogy a 10 perc kicsit rövid, és nem tudja megmutatni, hogy milyen lelkesedéssel viseltetem ebbe politika iránt. Nincsen hivatalos bizottsági álláspont a kohéziós politikával kapcsolatban. Egyelőre nincsen. Ez az állásoglás megjön a vita során, amit az EU pénzügyi keretéről most folytatnak, gondolom az év során. Ez az én négyzeteimhez vezet, azt fogom bemutatni, én hogyan látom a vitát, és mik a munkánknak a csomópontjai a regionális politikában. Sok felkészülődés, sok vita folyik. A negyedik kohéziós jelentés, a konzultáció, az ötödik előmeneteli jelentés, progress report. Ez olyan előrehaladási jelentés. Ez mutatja, hogy elég széles konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy ezt a politikát folytatni kell Európában 2013 után is a zöld könyv a területi kohézióról megjelent, és konzultáció volt ezután. Ez a konzultáció most befejeződik, és néhány hét múlva összefoglalása lesz ennek a konzultációnak egy jelentésre számítunk, ezt a bizottság Fabrizio Bákától rendelte meg. Áprilisra várható. Úgy gondolom, hogy a biztosom ö, Hübner ö, biztos ezt ö, még a, ebben a fél évben bemutatja maga orientációját. Nos, a kohéziós politika jövője két szinten folyik. Az egyik, erről már röviden beszéltem, a reform, a pénzügyi keret felülvizsgálata. Ennek a vitának a fényében két fő pont derül ki. Ez a két pont egyformán fontos. Az egyik az a kérdés, hogy mennyire hatékony és hatásos a politika. Ez egy nagyon jogos kérdés. Ki akarna 305 milliárdot költeni 7 év alatt nem hatékony politikára. De sok bizonyíték szól arról, hogy igenis hatékony és hatásos ez a politika. Reméljük, hogy a következő hónapokban az év során az értékelés megszületik a 2006-os periódusról, és plusz érvekkel, bizonyítékokkal szolgálhatunk ezzel kapcsolatban. A második kérdés, amely részben ezzel kapcsolatos, hogy milyen célokat kövessen ez a politika. Az elnök úr szólt arról, hogy kell -e folytatni a regionális versenyképességi és foglalkoztatási ö, politikát, ami második célkitűzésként szerepel. Nagyon széles konszenzus van a tagállamok között arról, hogy folytatni kell a konvergencia célkitűzést. Szintén nagyon széles a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy ért, plusz értéket hoz a harmadik ö, célkitűzés, a területi együttműködés. De legyünk őszinték, a második célkitűzésről vita folyik. Azt hiszem, hogy a biztosom nevében is nyilatkozhatok, meg vagyok rá győződve, hogy kohéziós politikára 2013 után is szükség lesz, és ez ö, ö, nem ö, kérdéses. Összönözni kell a foglalkoztatást az EU-ban. Ez egyre inkább fog bennünket ö, foglalkoztatni nem a mostani válság emlékeztet bennünket arra, hogy milyen fontos ezen a területen a megfelelő politika. A második célkétűzéssel kapcsolatos döntés, hogy igen vagy nem, az politikai döntés lesz. Ez olyan fontos, hogy megfelelő információkkal kell rendelkezni hozzá. Van egy másik szint is, ami zajlik a kohéziós politika vitája. Hogyan működjék ez a politika? Hogyan kell ezt a politikát megvalósítani? melyek azok a pontok, ahol javítani kell. Először is hadd mondjam el, úgy gondolom, hogy az alapvető szerkezete a politikánknak jó szerkezet. Az együttműködés, a partnerség, az európai szint, a nemzeti szint és a regelszint szint között minden érintett szintnek megfelel. Megtanultunk együttműködni. Az az eredmény, amit ebből kapunk, tiszteletre méltó. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan téma van, ahol még lehet javítani az együttműködésen. Hadd mondjam el, hogy most mind dolgozunk azért, hogy javítsuk a politika tartalmát és megvalósít, a projektek megvalósítását. Először is a prioritások kérdése. Természetesen ez politikai döntés, de megfelelően informálódni kell, mielőtt a döntést meghozzák. Ezért tavaly egy jelentés született, amely a jövőt próbálja elemezni. Azt nézi, hogy a következő generációs, kohéziós programok milyen körülmények között fognak lezajlani. 2020 előtt, alatt, után. Hát ez nagy spekuláció mondhatják, persze, de komoly tendenciákat lehet megfigyelni. Nagy valószínűséggel ezek továbbra is folytatódnak. Ezért feltettük magunknak a kérdést, hogy ez hogyan fog kihatni a regionális fejlődésre Európában. A klímaváltozásra kell gondolni itt a globalizáció kiterjedésére, a demográfia alakulására, az energia biztonsági kérdésekre, arra, hogy, mind, hogy egyre nagyobb problémát jelent a szociális polarizáció és kirekesztés. Ezek olyan dolgok, amelyek érdemesek az elemzésre. Eddig a négy gazdasági aspektusra koncentráltunk. Most a szociálisokra is koncentrálunk a foglalkoztatási főigazgatóval együtt. Át szeretnénk tekinteni, hogy mik lesznek a társadalmi problémák 2020-ban, ezek a problémák hogyan hatnak ki a regionális szintre ezt a publikációt azért hoztuk létre, mert provokálni akarjuk, hogy a tagállamok és a régiók hasonló elemzést végezzenek, össze tudjuk ezeket hasonlítani, dialógus alakuljon ki. Azért, hogy minden régió egy ablak legyen, amelyen betekinthetünk ez nagyon ambiciózus munka, szeretnénk ezt folytatni. És van még egy aspektus, amelyen szeretnénk tovább dolgozni. Európát, az EU-t nem izolálva szeretnénk látni. A következő 15-20 évben mi fog történni Európa körül, a szomszédunkban? E, mik lesznek a következmények Európára nézve. Csak egy dolgot mondok, hogy illusztráljam. Sok publikáció foglalkozik a klímaváltozással, és azt mondják ki, hogy a következő 30-40 évben fél milliárd ember el kell vándoroljon az éghajlatváltozását. Mi lesz ennek a migrációnak a hatása Európára? Mit tudunk tenni, hogy erre felkészüljünk? Sok ilyen kérdéssel kell foglalkoznunk. A mai vita, elnök úr, rámutat, hogy a globalizáció, a klímaváltozás fontos kérdések maradnak. Sok EU régióban a demográfiai változás is komoly probléma lesz. Ez a következő ponthoz átvezet, amelyen dolgozunk. A városi és vidéki területek fejlődése, a kettő kapcsolata. Mit tehetünk a mi politikánk területén azért, hogy ezt az aspektust explicitáljuk a jövőben? Rem, emlékszem, e, szakbizottság beszélt róla, le kell győzni, túl kell lépni azon a dihotómián, kettőségen, hogy vannak a városok egyrészt, és van a vidék másrészt. Ehhez szorosan kapcsolódik egy olyan pont, amelyen tovább szeretnénk dolgozni, a helyi fejlesztési kezdeményezések. A múltban közösségi kedvez, kezdeményezések voltak, mint a Leader meg az Urban, Ezeknek az alapja az integrált helyi fejlesztés volt. Az a benyomásom, hogy az város fejlődés területén ez az integrált aspektus háttérbe szorul. Ezen el kell gondolkodni. Veszítenénk valami értékeset, hogyha ez így történne a politikánkban következő lépés, nagy téma számunkra jövőben, a területi együttműködés, határon átnyúló, régió határokon átnyúló együttműködés. Konszenzus van Európában, hogy a területi együttműködés harmadik pillére kell legyen a kohéziós politikának. Még sok potenciált rejt ez magában. Ki kell használni. Ez olyan pillér, amelyen az európai perspektíva nyugodhat, a nemzetek fölötti perspektíva nyugodhat. Érdekes fejlemény történt az utóbbi években, hónapokban. Van egy új érdeklődés, ami a nemzeteken átnyúló együttműködése vonatkozik. A balti stratégiára gondolok például. Közös problémák vannak. Megpróbálnak együttműködni tagállamok azért, hogy közösen oldjanak meg problémát a bizottságot arra kérik, hogy segítsen nekik stratégiát, akciótervet kidolgozni, egy olyan rendszert, amely működik, és amely meg tudja szervezni ezt az együttműködést. Hasonló érdeklődés van a Dunamedencében. Vannak más területek, ahol az önkéntes határokon átnyúló együttműködés kialakul. Kérdés, hogy hogyan tudjuk bemutatni 2012-ben önöknek ennek a jogi keretét, amely elég rugalmas, elég mozgásteret hagy ahhoz, hogy együtt tudjanak működni tagállamok ez kiegészíti a hagyományos határon átnyúló együttműködést. Még egy szó azzal kapcsolatban, hogy milyen más területek vannak, hadd mondjam el, hogy jobb koordináció kell más politikákkal, más közösségi politikákkal, a nemzeti politikákkal. Hogyan lehet ezt megszervezni a jövőben? Szeretnénk elemezni önökkel együtt azt, hogy ö, hogyan ö, tudjuk ö, felhasználni a közös politikát az élelmiszerláncban, például amikor támogatások ö, vannak, ö, vagy amikor ö, hitelgarancia van, ezek nagyon fontosak a fejlesztés szempontjából, főleg a kis és középvállalatoknál nagyon fontos a versenyképességet ösztönözni az innováció révén. Ez olyan terület, amelyre sokkal jobban szeretnénk odafigyelni. Gondolnak csak arra, hogy milyen előnyei vannak, hogyha a pénzügyi tervezés eszközeit jobban használjuk fel, az azt jelenti, hogy újra fel lehet használni az ebből származó pénzeszközöket. Ezt most ö, teszteljük. Ö, Jeremy ö, Jessica-ra gondolok ö, itt, ö, és erre szeretnék építeni a jövőben is. Természetesen mindig felmerül az egyszerűsítés kérdése, kevesebb bürokrácia legyen. Elnök úr, hadd mondjam el, hogy ezt a kérdést rendkívül komolyan vesszük. Számunkra ez nem ö, csak egy ilyen vasárnapi beszéd, nem csak prédikálunk róla, a jelenleg létező szabályokat is megvizsgáljuk, és elgondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk, tudnánk egyszerűbbé tenni az életet a tagállamok számára, és főleg a végkedvezményezettek számára. Javaslatokat már tettünk, és fogunk is tenni továbbiakat. Most azt vizsgáljuk, hogy a bizottsági szabályok, a végrehajtási szabályok hol egyszerűsíthetőek. A, azt nézzük, hogy mi ez 2013 után, akkor az elejétől kell kiindulni. El kell kerülni a szükségtelen komplikációt, mert az utólag nem lehet javítani. Egyfajta expressionista ecsetvonás tapasztalható itt. Elmondta, hogy mi hogy látjuk, nagy várakozással tekintek az ülés részvevőinek javaslatai elé és az együttműködés elé. Köszönöm szépen. Yes, thank you, Mr. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Természetesen minnyáján tudjuk azt, hogy ha a Lisszaboni szerződést elfogadják, és hatályba lép, akkor speciális együttműködésre kerül sor az európai intézmények és a nemzeti parlamentek között. Ugye ismeri mindenki azt a nagyon híres sárga kártyát. Tudjuk, hogy a nemzeti parlamentek törvénykezése is közelíteni fog. Most akkor megnyitnám a vitát. Tehát mielőtt megnyitnám a vitát, elnézést kérek, két szempontból halljuk majd a, hall, hallunk majd a témáról. Először a cseh szempontból, perspektívából Ivo Barek úr részéről, valamint a következő, a svéd soros elnökség képviselője lesz a következő felszólaló, de előbb Barek úr következik. Önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a szót, elnök úr főigazgató úr, tisztelt képviselő tagok, kedves kollégák, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel ma délután, és megnyithatom ezt a parlamentek közötti vitát az Európai Unió jövőbeni kohéziós politikájáról. Ez a ez a politika az egyik legjelentősebb politikája az Európai Uniónak, figyelembe véve az elköltött ugye, pénzösszegeket, amelyeket e- erre a területre előirányoznak. A kohéziós politika a különböző tagállamokban, a régiókban, a strukturális alapokon keresztül az egyik olyan politikája az Európai Uniónak, amely a polgárok számára is egy látható politika. Nagyon várom a vitát és az eszmecserét a nemzeti parlamenti képviselők között. Szeretnénk tudni, hogy mit lehetne a jövőben jobban tenni, ami a cseh szenátust illeti a szenátus működésével kapcsolatosan a következőket szeretném elmondani. Ellentétben az európai parlamenti testületekkel a cseh szenátorok nem képviselnek eh, régiókat, mint olyan 81 szenátort választanak meg, és ezek a szenátorok nemzeti szinten foglalkoznak a regionális politikával, nem pedig bizonyos régiókkal egyenként. Én vagyok a regionális bizottság elnöke a szenátusban, és nemrégiben volt egy szemináriumunk a kohéziós politika jövőjéről nagy, elhangzott az is, hogy milyen nehéz a strukturális alapokból pénzhoz jutni. A szenátus részt vesz a jogalkotási folyamatban is. A szenátus elmondja a rendszeresen a véleményét, az álláspontját a kormány munkájáról, a jogalkotási szövegekről, legutóbb a zöld könyvről mondta el a véleményét, a, tehát a területi kohézióról szóló zöld könyvről. Mi, mik is a főbb elemei a kohéziós politikának a jövőben? Hát az egyik a szolidaritás támogatni kell a kevésbé fejlett tagállamokat és régiókat. A fejlett, fejlettségi szint közötti különbségeket mindenképpen le kell bontani. Tudjuk, hogy a lakosság előregedik szinte mindenhol, a klímaváltozásnak milyen kihatásai vannak, milyen nagy gazdasági, szociális különbségek vannak egyes tagállamok között. A struktúrális politika a stabilitásnak kell, hogy elemévé váljon a gazdasági és pénzügyi unión belül. A kevésbé fejlett régiók számára fontos előirány, előirányozni pénzösszegeket. Itt a gazdasági konvergenciára gondolok attól függetlenül, hogy benne vannak-e a gazdaság és monetáris unióban, vagy nem, vagy csak később csatlakoznak majd közép vagy hosszabb távon. Mindenképpen stabilizálni kell a nemzeti költségvetéseket is. Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy a kohéziós politikával a válsághelyzeteket is megoldja a gazdasági és a szociális kohéziót javítani kell az Európai Unióban, és mindenképpen fokozni kell az EU versenyképességét a Lisszaboni szerződés célkitűzéseinek megfelelően. Azonban nem lehetünk mindössze egyfajta eszköz, amely ezeket a politikákat kidolgozza. A Lisszaboni szerződés célkitűzéseit kell alapul venni, és minden egyes tagállamnak ki kell dolgozni a saját reform tervét. Az úgynevezett harmadik dimenziója a politikának a területi kohézió. Itt már szó volt a zöld könyvről, amelynek az a célja, hogy tisztázza magát a, a fogalmat, definíciót, hogy mi is a kohéziós politika. Ahogy már hallottuk az elején, a szenátus jelenleg a közleményen dolgozik, támogatjuk a cseh kormányt, és a, teri, a területi kohéziót olyan értelemben, hogy itt nem lehet csak geográfiai, földrajzi paramétereket, fizikai paramétereket figyelembe venni, figyelembe kell venni az emberi tőkét, a szolgáltatásokat, az infrastruktúrát, a technológiát, és így tovább. Ami pedig a területi integrációt illeti, itt a határokon átnyúló integrációról van szó, ezek nem tagállami és tagállamok feletti integrációt jelentenek. Ez is fontos eleme a kohéziós politikának. E, ezzel szeretném zárni. Köszönöm a figyelmet, és nagyon várom az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig Weibel Konyász asszony következik, a Svéd Parlament Ipari és Kereskedelmi Bizottságának tagja. Önnek adom meg a szót. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. A 2013 utáni kohéziós politika jövőjével kapcsolatban a mai vita megmutatja, hogy a költségvetés felvizsgálata nagyon fontos. Svédország Véleménye szerint a kohéziós politikára fordítandó költségeknek az új tagállamokra kell összpontosítaniuk, és főleg azokra a régiókra, amelyek messze vannak az európai átlagtól, az életkörülmények és az átlagos jövedelem tekintetében. Ezen ö, egyenlőtlenségek megszüntetése szükséges a kevésbé fejlett régióknak továbbra is a fő prioritására kell maradnia az Európai Unió kohéziós politikájának. Ez a stratégiai ö, kapcsolat elérheti azt, hogy a forrásokat hatékonyabban használjuk fel. A politikának továbbra is arra kell összpontosítania, hogy a célkitűzéseink valamennyi régiónk versenyképességét javítsák. Fontos kiemelni, hogy maguk a tagállamok kell, hogy felülesek legyenek kohéziós politikájukért. Minden régióban van egy területi potenciál, amelyet a lehető leghatékonyabban ki kell aknáznunk. Jobb társadalomra van szükségünk, amelyet a kohéziós politika és a Lisszaboni stratégia révén élhetünk el. A versenyképességet javítani kell, hogy valamennyi régió hozzájárulhasson a foglalkoztatás növekedés eléréséhez a Lisszaboni stratégia célkitűzései szerint. A vállalkozások körülményeit is javítani kell, a bürokráciát csökkenteni kell, a piacot meg kell nyitni, az adókat csökkenteni kell. Svédország intézkedései a kutatásfejlesztési beruházásokra összpontosulnak, a bürokrácia csökkentésére, az energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. Európa régióint korszerűsíteni kell, és az innováció folytonosságát is biztosítani kell, hogy a globalizáció kihívásainak meg tudjunk felelni. A kohéziós politika feladata az kell, hogy legyen, hogy segítsen a regionális gazdaságoknak, hogy megtalálják szerepüket a globalizálódó világban. Így módon egyensúlyt kell elérni az regionális gazdaságok gyenge és erős pontjai között a globalizációs tendenciák figyelembevételével. Egy projekt gyakran nem valósítható meg határokon át nyúló együttműködés nélkül. Egyes projektek az Európai Unió szintjén oldhatók meg, még akkor is, hogyha nagyon kevés forrás áll rendelkezésre az EU-s forrásokkal sokkal nagyobb lélegzetű projekteket finanszírozhatunk. Meg kell találni a forrásokat ahhoz, hogy a hosszú távú célokat finanszírozni tudjuk, mégpedig olyan értékelés alapján, amelynek mindig európai hozzáadott értéket is figyelembe kell vennie. A nemzetközi gazdasági szintéren a környezet, az energia területén a szociális különbségek növekedését illetően csökkenteni tudjuk a globalizáció negatív következményeit az egész Európai Unióban. Egyes helyeken ez új korlátozásokat jelent a gazdasági fejlődés előtt, más régiókban viszont új foglalkoztatási és növekedési esélyek keletkeznek a globalizáció által. Hogy az esélyeknek, kívásoknak megfeleljünk, jó elemli, elemzésre van szükség. Ehhez megfelelő politikai válaszokat kell adni a régiók igényeire. Svédország véleménye szerint az Európai Uniónak nagyobb felelősséggel kell rendelkeznie ezen közös kérdések megoldásában, amelyeket az egyes országok nem tudnak megoldani. Egyes ágazatokat előnyben kell részesíteni. Az energia, a klíma, a környezetvédelem kérdései lehetnének ezen ágazatok példái. A határokon átnyúló együttműködést ezekben az ágazatokban tovább kell erősíteni. Minden egyes régiónak hozzá kell járulni a saját forrásaihoz, forrásaival ehhez a folyamathoz. A Baltni Partnerség is hozzájárulhat ehhez a folyamathoz fenntartható projektek szorgalmazásával. Svédország részéről szorgalmazunk a határokon nyúló együttműködést, amely tovább erősítendő. Például a foglalkoztatás és a munka erőpiac fejlesztése tekintetében a makrorégiókban le kell építeni a bürokráciát, mint ahogyan ez a Balti-tenger térségében történik. Ez egy új munkamódszer, és a kiinduló pont ennél mindig a területi kohézió. Mind Svédország, mind pedig az Európai Unió élvezni fogja a balti tengeri stratégia megerősítésének előnyeit. Csak akkor érhetünk el eredményeket, hogyha együttműködünk. Ebben a régióban 8 tagállam van, és talán még több is lesz a jövőben. Még akkor is, hogyha csupán az Európai Unió lakosságának egy negyede ér ezen a területen 160 millió. A szabadkereskedelmet is fejleszteni kell, és közös megoldásokat kell fellennünk a határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztése céljából, hiszen a jó közlekedés alapvető fontosságú Európa régiója, régiói számára. Fontos kiemelni, hogy egyetlen régió sem kerülhet hátrányos helyzetbe a többi régió fejlesztése miatt. Az adott régió mindig élvezi a többi régió fejlesztésének előnyeit. Az Európai Unió nem növekedhet erős régiók nélkül. Jó konvergenciát csak akkor érhetünk el, hogyha a globalizációs tendenciákra figyelemmel vagyunk. az egyes tagállamok egyéni fellépései bizonyosan nem vezetnek eredményre. A sikerhez együttműködésre van szükség valamennyi partner részéről. Yes, uh, thank you very... Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. Kérem, hogy korlátozzák a felszólalásukat többé-kevésbé három percre. Először is Klaus Szek a német Bundesrat részéről kap szót. Öné a szó. Yes. Vielen Dank für die Möglichkeit. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt szólhatok. See where is the, now the, the speaker. We will see where he is. He's... Kérem, hogy emelje fel a kezét, hogy lássuk, hogy hol van a, a, az előadó. Köszönöm szépen, tehát még egyszer a lehetőséget, hogy itt szólhatok. A német nemzeti parlament második kamarája, a Bundesrat képviselőjeként szólok. Bemutatkoznék. Egy olyan tagállam lakosa vagyok, amely az egykori NDK területén van. Ha az egykori NDK-ban tapasztalatú kedvező hatásokat jó magam is átélem a politika területén, a hosszú távú munkanélküliek újrabeülesztése területén a munkaerőpiacra, ugyanakkor a nők esélyeinek javítása terén a munkaerőpiacon, valamint a vállalkozások letelepedésének megkönnyítése területén. Németország számára a kohéziós politika reformjával döntő struktúrál politikai váltók állítódnak át. A strukturális politika jövőjét különösen a korábbi iránymutatások folytonosságában látjuk az erősségeket tovább kell fokozni, és a problematikákat megszüntetni. Azt hiszem, hogy Dirkó jól tette, hogy említette, hogy különösen azon programok igazgatásánál, ahol nagyon sok munka erőt foglalkoztatnak. Nos, ezen projektek esetében kell az erősségeket tovább kidomborítani. A kohéziós politika célkitűzései a gazdaság és szociális egyenlőtlenségek és különbségek leépítése, csökkentése. Ez a célkitűzés az európai integráció egyik alappillére. A kohéziós politikának hozzá kell járulni az elmaradott régiók hátrányának ledolgozásához. Különösen a regionális versenyképességet kell erősíteni, valamint a foglalkoztatást az egyéb tagállamokban és régiókban szempont, a mi szempontunkból ez nem fog menni anélkül, hogy nagy kiesések nem következnek be a finanszírozásban, hiszen az átmeneti szabályozás miatt sok régió kiesik az eddigi szabályozásból, illetve elesnek a forrásoktól, éppen ezért a források hirtelen megvonása nagyon nagy problémákat vonna maga után. Éppen ezért megfelelő átmeneti szabályozásra van szükség ezen régiók számára, akik kiesnek majd a legmagasabb támogatható régió körében részéből. Természetesen az európai egyenlő bánásmódot biztosítani kell. Nagyon sok kapcsolódási pontot látunk a hatékonyság javítása tekintetében a kohéziós politika körén belül, a jelenlegi gazdaság és, és pénzügyi válság fényében az, az alapok végrehajtásának meggyorsítása megadja a helyes irányt. A negyedik kohéziós jelentés új kihívásokra, és utal erről ma már szó esett, különösen a klímaváltozást és az energiaellátást említhetném. Arra kell összpontosítanunk, hogy ezen új kihívásokat új politikai kezdeményezésekkel kezeljük, és a kohéziós politikát ne terheljük túl ezekkel az új célkitűzésekkel. Az indikátorok kiválasztásánál is a már bevált kritériumokra kell visszanyúlnunk, tehát az egyfőre jutó GDP az egyetlen tudományosan elfogadott és mérhető ilyen indikátor. Végezetül egy koherens, modern, finanszírozható kohéziós politikát tartunk szükségesnek. Mindig fontos a közösségi haszon figyelembevétele, a tagállam, a régió és az önkormányzat számára, és a decentrális megközelítésmód. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném az olasz képviselőház képviselőjének Gászfele Judis úrnak megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A kohéziós politikával kapcsolatos vita egy próbája az európai integráció sikerének. Abban a világban, amikor megpróbáljuk ezt a politikát kialakítani, a kohézió Európa elképzeléséhez nyúl vissza. Hiszen ez az európai integráció alapvető értéke, úgyis mint a szolidaritás a tagállamok között, ez elválaszthatatlan az európai régiók kiegyensúlyozott fejlődésétől. Az Európai Unió csak akkor lehet a legversenyképesebb gazdaság a világban, hogyha a belső kohézióját is megvalósítja. Ugyanakkor megőrzi a szolidaritás, a jogok védelme és a szociális integráció elveit, amelyek az európai integráció legmagasabb értékei. A gazdasági pénzügyi válsággal szemben a kohéziós politikát politika egy elengedhetetlen eszközként állta meg a helyét. Nyilván a válság nagyon súlyos hatásokkal jár a régiók, a hátrányos helyzetű régiókra, a vállalkozási tevékenység gyengülése, a munkahelyek elvesztése, amely már érzékelhető, még súlyosabban érzi, tapasztalható a hátrányos helyzetű régiókban. A bővítés még inkább kiemelte a kohéziós politika központi szerepét, amely az új tagállamok integrációjának egyik fontos eszköze volt. Tehát nem lehet kétségbe vonni a kohéziós politika szerepét az Európai Unióban a 2013 utáni időszakban. Éppen ezért elfogadhatatlan a regionális politikák újra nemzeti szintre utalása. Nem lehet elképzelni, hogy a hátrányos helyzetű régiók csak a tagállamok hatáskörébe tartoznának a felzárkóztatás szempontjából, hiszen így az eddig elért eredményeket soranánk, sodanánk veszélybe. Olaszország más régi tagállamokkal elfogadta a szolidaritás elvét, és jelentős csökkentéseket a saját régiói javára a 2007-2013 közötti időszakban éppen az Európai Unió kibővítése okán. A következő programozási időszak különböző elveken épülhet fel, amelyek figyelembe veszik az új tagállamok által elért előrehaladásokat a gazdasági növekedés vonatkozásában. Minden esetre egyes elveket meg kell őriznünk, elnök úr. Elsősorban a kohéziós politika, a regionális politika, a területi hivatkozás csak a régió, területi hivatkozási pont csak a régió len lehet, hiszen ha nem így tennénk, a kohéziós politika természetét hazudtolnánk meg. Hiszen maga a Lisszaboni szerződés is említést tesz a kohéziós politika területi dimenziójáról az Európai Unió célkitűzései szakpolitikái között. Második pont. Ennek a politikának továbbra is a foglalkoztatás, a fejlesztés szolgáltába kell állnia a hátrányos helyzetű régiókban. Tehát Hogyha nem itt tennénk, akkor más célkitűzéseket sodornánk veszélybe, így a Lisszaboni célkitűzéseket, amelyeknek más forrásokhoz kell nyúlniuk. Harmadsorban a kohéziós politikának továbbra is megfelelő forrásokkal kell rendelkezni, amelyek nem alacsonyabbak, mint az eddig előirányzatok a költségvetésben. Negyedsorban jelentős mértékben növelni kell a kiegészítő forrásokat, amelyeket a jelenleg előirányzott mechanizmusok alapján folyósítunk. Az utolsó pont, ahhoz arra van szükség, hogy minden egyes tagállamnak lehet, lehetősége legyen megfelelő kevés számú célkitűzés köré csoportosítani a forrásokat, hogy hatékony ö, eredményeket érjünk el a hátrányos régiók felzárkóztatása területén. Végezetül, ahogyan az előbb elhangzott, egyszerűsíteni kell az eljárásokat és a programozási és kezelési módszereket annak érdekében, hogy a megfelelő ellenőrzést is szigort lehessen gyakorolni. Ezek során köszönöm. Köszönöm képviselő úr, köszönöm azt is, hogy fegyelmezett volt. Most pedig Berend úrnak adnom meg a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim. Örülök, hogy mindannyian egyetértünk a célkitűzésben, azaz, hogy dinamikus és erős regionális politikára van szükség 2013 után is. És az sem véletlen, hogy most először ebben a tervezési ö, időszakban 44%-át képviseli a regényes politika a költségvetésben eddig a mezőgazdaság foglalta el ezt a helyet, most pedig már a kohéziós politika. És ahogyan a regionális szakbizottság alelnökeként elmondhatom, hogy ez a szakbizottság és a parlament nagyon-nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kohéziós politika ebben az időszakban ilyen fontos hangsúlyt kapott, és úgy szintén a következő időszakban is így fog majd ez történni. És a negyedik kohéziós jelentésben ezen szakbizottság és az Európai Parlament részéről a regionális és interregionális egyenlőtlenségek az EU-n belül sokkal jelentősebbek, mint az USA-ban vagy Japánban. És hogyha 14 új tagállam ö, csatlakozása bizonyos pontatlanságokat eredményezett a statisztikákban, a teritoriális kihívások, amelyeket kezelnünk kell, továbbra is hatalmasak akár a gazdaság és technológiai fejlesztésre gondolunk, akár az életminőségre. És ehhez hozzájön még az is, és itt igaza van főigazgató úr abban, hogy új kihívások jelentkeznek 2013 után, amelyek a következő évben, években jelentős mértékben növekedni fognak, így a lakosság koncentrációja az agglomerációs területeken, amely problémákat okozhat, a közlekedési hálózat túlterhelése okán, és az integráció kérdéseit felveti a városokban. A demográfiai változás, amely a népesség előregedésében jut kifejezésre, a migrációs mozgások, a globalizációs folyamat és a mezőgazdasági termékek iránt növekvő kereslet, a klímaváltozás, amely bizonyos területeket természeti katasztrófákkal fenyeget, az energiárak növekedése. Nos, mindezek olyan kihívások, amelyekkel a következő tervezési időszakban is foglalkoznunk kell a kohéziós politika révén. És ezen új kihívásokat véleményem szerint a területi fejleszt, lévén a területi fejlesztés új dimenziót nyer, a kohéziós politikai intézkedéseket, tehát 2013 után feltétlenül meg kell őriznünk, és ki kell építenünk. És itt a súlypont, hogy nem kizárólag, és hangsúlyozom, nem kizárólag az új tagállamokra kell mindezt összpontosítani, hiszen ezek a kihívások az EU régi tagállamai számára is jelentősek, és egy átfogó megközelítést követelnek meg, a Lisszaboni stratégiától átfogóbb megközelítést. És tisztelt kollégák, hagyjaim és uraim, valamennyi javaslat a jövőben arra vonatkozóan, hogy csak a egyes célkitűzés régiókat támogassuk, és a kettest hagyjuk ki, nos, arra nemet kell mondanunk, világosan nemet kell mondanunk, valamint azon törekvésekre is, amelyek a kohéziós politika újra nemzeti szintre ö, utalását célozzák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy megfigyelték-e, hogy az európai vitában még mindig azt a kifejezést használjuk, hogy új tagállamok és régi tagállamok. De ugye, nem tudom, hogy ugye, ugye Lengyelországra azt mondjuk, hogy új tagállam, de hát, hogy meddig fogjuk ezt a, ezt a kifejezést használni, még nem tudjuk. Most pedig az új tagállamokból Danutea Szovjetszka asszony kap szót.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 általános vita volt eddig. Én egy részkérdésre, az emberi tőkére koncentrálnék. A fejlődő posztkommunista országokban látjuk, hogy milyen nehéz, milyen időigényes megváltoztatni az emberek mentalitását. Az én hazámban jelenleg oktatás és felsőoktatási reformot hajtunk végre. A cél növelni a versenyképességét az embereknek a munkaerőpiac, a mobilitás biztosítani. Nem csak Lengyelországon kívül, Lengyelországon belül is. a DG Regi igazgatója helyi kezdeményezésekről beszél, technikai és az első infrastruktúra szükséges. Ez ugyanolyan sokba kerül, mint egy autópálya. Úgy gondolom, hogy ha Európa komolyan gondolja, hogy globálisan versenyképes akar lenni, akkor a társadalom fejlesztés a az emberi tőke fejlesztése is kell szerepeljen a célok között. Miért van az, hogy a Nobel-díj eh, műszaki területeken, eh, mérnöki területeken, orvos tudományban mindig amerikaiak kezébe kerül. Ilyen helyzetben a globális válság során a lakolás, lakosságot a, a, a tanulás irányba kell vinni. Mr. Eugenio Nassar from Spain. Yes. Spanyolország, nyilvánosan. Sí, muchas gracias, eh, señor presidente. Yo quisiera... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném gratulálni az Európai Parlamentnek, amiért megtartja ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy teljesen releváns és fontos, nagyon időszerű. Szeretném elmondani, hogy Spanyolországban és általában a spanyol képviselők körében a szociális kohézió politika komoly agályokat vet föl. Főleg azért, azért mert a mostani válság erre is kihat. Nagyon aggasztó tendenciák tapasztalhatók, itt gondolok a protekcionizmusra, ez benne van a levegőben. Fel kell készülni, és ö, koherenciát biztosítani a kohéziós ö, politikának. Nehéz lesz fenntartani a kohéziós politikát. Ez az ok, amiért a legtöbb spanyol képviselő úgy gondolja, hogy Európa építése szükséges. A második kérdés, amit megemlítenék, a következő. A válság során a kohéziós politika jövője kérdésessé vált. Egyre inkább hozzá kell kapcsolni a strukturális reformokhoz, így tanthart, tartható fenn a Lisszaboni stratégia szellemét tovább kell vinni, mert szerintük ez továbbra is érvényes. Meg kell találni a megfelelő eszközöket, hogy a jövőben ezt a politikát folytathassuk. A harmadik pont, amiről szeretnék szólni, a következő. a 2013 utáni stratégia. Úgy gondolom, hogy ez prioritást kell kapjon. Nos, ezen belül mivel kell foglalkozni? A lakosság kérdése, demográfiai egyensúly hiány, egyensúly vesztés tapasztalató a szabályozatlan bevándorlás miatt. Nagyok a különbségek az ország, az európai országok között. Másik a munkanélküliség. Ez szociális nyugtalansághoz vezethet. Végül pedig modernizálni kell a foglalkoztatási kereteket úgy látom, hogy a társadalmi kérdéseket csak akkor lehet megfelelően kezelni, hogyha a területi kohéziót biztosítjuk. Ennek része a kommunikációs és közlekedési politika is. Úgy látom, elnök úr, hogy a kohéziós politikának a sikere kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy jobb koordináció is a nemzeti és az európai szint között a kohéziós politikában. Ez még csak ez még nem valósult meg teljesen ez az együttműködés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Abrász Gélek, Franciaország. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita jó időben történik. A ö, kohéziót mi is óhajtjuk Európa számára. Szeretném aláhúzni, hogy az a válság, amelyben élünk, megkérdőjelezi általánosságban, hogy mik voltak az irányvonalak eddig, mit voltak a referenciapontok ö, szociális területen kezdjük keményen megélni. A területi következményeket át fogjuk érezni, ö, szintén nagyon erőteljesen. Ez oda vezet, hogy másként szemléljük a regionális politikát és a kohéziós politikát. Szeretném elmondani svéd kollégánk kolléganőknek, hogy módosítani kell az irányt. Versenyképességi verseny van, ö, piac megnyitása, ö, csökkenteni az adókat, ez már régi módi. Ö, komoly veszélyek veselkednek ránk, adaptálódni kell. Tény, hogy a szakbizottságunkban már rámutatunk arra, hogy jól konvergál az EU-ban az új és régi tagállam, mindegy, hogy nevezzük, és hogy a regionális és infraregionális szint sajnos nem olyan jól konvergál tényleges európai kohéziós politikára van szükség. A, ö, az újraállamosítás komoly ö, problémákat vet fel. Ezzel próbálják megoldani a válságot, de ez nem európai szintű megoldás. Szeretnék aláhúzni még egy pontot, amely a szakbizottságunkban vita tárgya, és a bizottsággal is vitatárgya, főigazgató úr, és a jövőben is így lett, nyilvánvalóan Lisszabonra gondolok. A Lisszaboni szerződést, amit nagyon türelmetlenül várunk, nem szabad összekeverni mással, a Lisszaboni stratégiával. Ez utóbbi a kohéziós politikával való összeegyeztetése igen nehéz. Valószínűleg ez oda vezet, hogy az európaiak még távolabb érzik magukat az Európai Uniótól, pedig ez az ő EU-juk. Azt hiszem, hogy nagyon erőteljesen fel kell ö, tenni ezt a ö, kérdést. Egyesek már nem lesznek itt, én sem, de a kohéziós politika fontossága marad az EU jövője szempontjából, ez rendkívül fontos. Azért, hogy megfeleljünk a mostani kihívásoknak, a jövőbeni kihívásoknak, nagyon veszélyes kihívások, készen kell állnunk a Lisszaboni ö, szerződés jóváhagyása időpontjára. Legyen meg a bizottság fehér könyve, és azonnal el tudjunk járni ö, ö, a nem csak 2013-tól, hanem az új költségvetési időszak kezdetekor is. Az Európai Unió megmutatta, hogy vezető lehet a klímaváltozás elleni harcban, be kell bizonyítsa, hogy vezető lehet a regionális, a területfejlesztésben, a régiók területek kiegyensúlyozásában. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a földgolyó más területei előznek meg bennünket. Az azzal a veszélyes is járna, hogy ö, önzések szétbomlasztanák Európát, a gazdagok szegények, a metropoliszok és a vidék szembe kerülnének egymással. Erre kell felkészülni 2013-ra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretnék szót adni a litván Szeimász képviselőjének, vita utas kurpovesas úrnak. Remélem jól ejtettem a nevét, köszönöm. Annyi a szó. Eh, ačiū labai gerbiamas pirménke, eh, gerbiami kollégasz. Eh, visų... Elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönöm, hogy összehívták ezt az ülést. Köszönöm a nyílt vitát az Európai Parlamenttel. Az európai kohéziós politika egy rendkívül fontos politika. Éppen ezért szólnunk kell ennek jövőjéről. A nemzeti politika és az európai kohéziós politika eredményesen összekapcsolódik, összehangolandó. Az európai strukturális alapból származó forrásokat országomban is alkalmazzák annak érdekében, hogy a szociális és gazdasági egyenlőtlenségeket megszüntessük. aminek az a célja, hogy az európai regionális politika 2007-2013-as időszakban Litvániában eredményesen hajtódjék végre. Éppen ezért regionális kritériumok szerint válogatunk a projektek között, és regionális innovációs rendszereket fejlesztünk ki. Talán 2013 után meg kell változtatnunk regionális politikánkat egy átfogó közigazgatási reform okán. A regionális politika célja tehát a különbségek csökkentése, megszüntetése, a leghátrányosabb helyzetű régióknak kell továbbra is a kohéziós politika középpontjában állniuk. Az egyfőre jutó GDP-nek kell maradni a legfontosabb kritériumoknak, kritériumnak a leghátrányosabb helyzetű régiók kiválasztásában. Az európai kohéziós politika a tagállamok közötti szolidaritás erősítésének egyik fontos eszköze a regionális versenyképesség javítása, a foglalkoztatás, a regionális együttműködés, ezen célkitűzéseknek a jövőben is aktuálisnak kell maradniuk. A demográfiai változás, a klímaváltozás, a növekvő energiárak új kihívások elé állítanak minket. Mindehez európai szintű vitára van szükség. Az új kívások révén a kohézós politika célját nem szabad módosítani. Litvánia támogatja a kohéziós politika és a Lisszaboni stratégia összekapcsolását. Ragaszkodunk azonban ahhoz, hogy ezen politikákat mégis egymástól elkülönítetten közöljék. A 2007-2013-as időszakban a strukturális alapok ellenére továbbra is nagyon nagy igény van az egészségügy, a képzés, az infrastruktúrák területén a forrásokra, a beruházásokra, hiszen ezek a területek nem tartoznak a Lisszaboni stratégia által finanszírozható ö, területekhez. A zöld könyvében a bizottság hangsúlyozza a közszolgáltatások fontosságát, az egyetemes szolgáltatások fontosságát. Felül kell vizsgálni az igazgatóság és audit eljárásokat is. Nagyobb figyelmet igényel a hatástanulmányok ügye is. A strukturális támogatásoknak sokkal inkább eredményorientáltaknak kell lenniük már értékeljük a hosszú távú prioritásainkat és azon területeket, amelyeken a struktúrális támogatások politikákat alkalmazni akarjuk. A kohéziós politikának jelentőségét tekintve továbbra is súlyponti politikának kell maradnia Európában. Köszönöm. Yes, uh, thank you. Köszönöm szépen. Most pedig úgy gondolom, Lemente asszony, Portugália Öné a szó. Obrigado, senhor presidente. É de facto um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm itt lenni önök között. Szeretném elmondani, mi is úgy gondoljuk, hogy az EU-s kohéziós politika alapillére az integrációs folyamatnak. Ez a politika alapvető fontossággal bír, hogy a regionális fejlődés egyenlőtlenségeit kiegyenlítsük, ezért 2013 után nem is állhat le, ezért vagyunk itt. Nyilvánvaló kapcsolat létezik, kapcsolat létezik a, az egyenlőtlenségek növekedése és az euroszkepticizmus között. Soha sem lehet a kohéziós politikát megtagadni, mert ez legitimizálja az Európai Uniót. Meg vagyunk róla győződve, hogy a kihívás az lesz, hogy a konvergenciát ösztönezzük a régiók között, és csökkentsük az fejlődési egyenlőtlenségeket. Tudjuk, hogy jelenleg vannak olyan régiók, amelyek az egyes célkitűzésből a kettes célkitűzésbe kerültek át, de válságban vannak. Olyan régiók, amelyeknek a GDP-je növekezett, fe, növekedett, fejlettebbek lettek, de az, hogy az első vagy második célközérbe tartoznak, nem jelenti azt, hogy ö, más kihívások elé néznének. Van, aki ö, többet kell az infrastruktúrába beruházom, mint más, de ez a két fajta régió tudja, hogy versenyképes kell ö, legyen, az innovációra, a modernizációra, a tudásra kell alapozzam. Ez a Lisszaboni stratégia alkalmazását jelenti, ez a fenntarthatóságot szolgálja. Ez a fenntarthatóság alapján kell történjék, tiszteletben kell tartani bolygónkat. Meg vagyunk rá győződve, hogy ezek a kihívások a kohéziós politikát és a nemzeti politikát közelebb hozzák egymáshoz, ahogy Hern úr, a főigazgató úr mondta, kombinálni kell az erőfeszítéseket, fel kell használni a kockázati tőkéket, és más eszközök kell kombinálni. Mindannyian azt kívánjuk, hogy érjük el a boldog pillanatot, amikor harmonizált a fejlődés. A fő igazgató úr erről már szólt, a szerkezetváltási csomagról beszélt. Ez alapvetően kapcsolódik a bürokrácia kérdéséhez. A bürokráciát át felül kell vizsgálni. A közösségi struktúrát mindig bürokratikusnak ábrázolják jelenlegi időben gyorsaknak és innovatívaknak kell lennünk. Remélem, hogy az a csomag, amelyet előállítanak, egyszerűsítik a kohéziós politika szabályait. Nem szabad megfeledkezni róla, meg, nagyon szabad megfeladkozni az átláthatóságról és a hatékonyságról. Ez kell jellemez a kohéziós politikát. Enélkül csak letudjuk gyorsan a feladatot. Remélem tehát, hogy az egyszerűsítési eh, eljárás meghozza a gyümölcsét, és nem feledkezünk meg arról, az átláthatóság is kell jellemezze az eljárást. Kombinálni kell a bürokrácia csökkentését és a nagyobb átláthatóságot. Hadd mondjam el azt is, hogy tudom, a jó kohéziós politika hiánya oda vezetne, hogy nem létezik többi az EU. Thank you, and now... Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Van Nistelrooy úrnak, az Európai Parlament tagjának. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon jó dolog ez, hogy megragadjuk az alkalmat, pedig még nagyon sok mindent kell megvitatni, ugye a következő ciklussal kapcsolatosan. Meg kell vonni még a mérleget is. Ugye nagyon sokszor beszéltünk a pénzösszegekről, de nem a tartalom, tartalomról. Sok esetben erről elfeledkeznek. Most azonban végre már meg lehet vizsgálni, vizsgálni azt, hogy milyen válaszokat lehet adni a főbb kérdésekre, a főbb kívásokra, és nem a múltról kell beszélni, hanem a jövő kívásáról. A kohéziós politikára szükség van. Az elnök ugye azt mondta az elején, hogy a cél, kettes célkitűzést fenn kell tartani. Tehát ez is egy perspektíva már. Ami a tartalmat illeti, teljesen világos, hogy az Európai Uniónak nem lehet megkétszerezni most a költségvetését, de természetesen a kutatás és a fejlesztés nagyon fontos, Amikor a versenyről beszélünk és a versenyképesség fenntartásáról, akkor a régiók versenyképességére is gondolni kell, és meg kell erősíteni a, ezt a területet. Az utóbbi 20-25 évben mellesleg ez folyamatosan így történt a különböző kiválósági projekteket Brüsszel is elismeri. Azt hiszem, hogy a jövőben még 100 milliárddal többet is lehet majd a fő projektekre szánni. A zöld könyv szintén egy fontos dolog. Ugye egyrészt koncentrációról beszélünk, ami, ami önmagában nem rossz dolog, de választ kell találni arra is, hogy hogyan lehet a tudást átadni, hogyan lehet az európai régiókat egymáshoz közelíteni, válság van, más újabb válságok is lesznek, e, ezeket a válságokat mindenképpen meg kell oldani, új válaszokra van szükség. Ebben az értelemben úgy gondolom, hogy jó dolog, hogy a nemzeti parlamentekben is elindult e, ez a vita. Nem kell megvárni az ötödik kohéziós jelentést és a következő pénzügyi tervet mert mindenképpen fontos, hogy új távlattaink legyenek, hogy ebből a válság folyamatból ki tudjunk kerülni. Hogyha megengedik, akkor még szeretnék egy fontos gondolatot elmondani. A parlamenten belül ugye több politikai frakció működik, én az Európai Néppárt frakció tagja vagyok, és úgy gondoljuk, hogy, a, hogy egy közös európai kohéziós politikára van szükség. Fontos a konvergencia, de új tartalmat kell adni a kettes célkitűzésnek. Ne legyünk, a, ne legyünk defenzívek, legyünk kreatívak azt hiszem, hogy ez segítheti a nemzeti parlamentek munkáját is. Ami a hármas célkitűzést illeti minden, ami régiók közötti, minden, ami határokon átnyúló, e, mindennek sokkal jelentősebb, sokkal több jelentőséget kell tulajdonítani. Az ilyen típusú együttműködés nem csak a külső határok mentén, a, de például a balti országok régiójában nagyon fontos, mert a, sok esetben túl ki kicsik a, a tagállamok annak érdekében, hogy kiválósági központokat hozzanak létre. Ami az ökológiát, a környezetvédelmet illeti, például ugye ott van a Dunai régió és más térségeket is említettek itt, tehát ezek mind olyan területek, amelyek határokon átnyúlnak. Új megközelítésre van tehát éppen ezért szükség négy nyelven létezik ez a kis brosúra, ez nagyon fontos lehet a vita szempontjából is. Mindenkinek a rendelkezésére bocsátom. Köszönöm szépen. Ennök, köszönöm szépen. Most Talasinos úr a görög parlamenttől következik, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szintén szeretném kiemelni a mai közös találkozónk témáját, ugyanis a kohéziós politika kérdése végtelenül fontos az Európai Unió számára. Mind nemzeti, mind tagállami, mind regionális, mind nemzetközi szinten fontos ez a politika. Most megpróbál a bizottság tartalmat adni ennek a politikának. Ez egy külön pillért jelentene, amely más politikákhoz is kapcsolódna szorosan. Úgy gondolom, hogy a feladat most az, hogy a különböző régiók közötti egyenetlenségeket próbáljuk meg megoldani. Ugye nemzetközi válság van jelenleg, a nemzetközi verseny is csökkent. Éppen ezért úgy gondolom, elnök úr, hogy a hátrányos és a kevésbé fejlett régióknak Európában mindenképpen segíteni kell megoldani a problémáikat ugyanis nagyon sok régió nehéz helyzetben találja magát itt a válság során. Vannak például Görögországban olyan régiók, mint például az én régióm, amelyek hegyi régiók, messze ugye a fővárostól, és megpróbáltuk azt, hogy hogyan lehetne jobban integrálni a régiókat, ezt az egész folyamatot koherensé tenni, hogy a, például a szigetek számára egy közös Európai Uniós politika e, legyen. Tehát a kohéziós politikát mindenképpen meg kell erősíteni, ezzel kapcsolatosan semmiféle kétség nincs. a régiók közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenségeket fel kell számolni, a versenyre kell koncentrálni, a környezetvédelemre, az integrációra, a területi dimenziókat kell figyelembe venni, a hátrányokat kell felszámolni, és foglalkozni kell velük a hegyi térségeket, a szigeteket kell mindenképpen fejleszteni, fel kell lépni az illegális bevándorlás ellen, meg kell próbálni elérni azt, hogy a politikai eredmények pozitív módon kihassanak minden régióra, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megfelelő módon alkalmazzák a politikákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a lengyel szenátus képviselője kap szót. Szof Ortil úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy itt részt vehetek ebben a nagyon érdekes vitában, az önök bizottságának szerepe az Európai Parlamenten belül végtelenül fontos. Akkor, amikor a, jövő, a kohéziós politika jövőjéről beszélünk, nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg milyen gazdasági helyzetben élünk. Nem szabad elfelejteni azt, hogy mi történhet majd még a jövőben úgy gondolom, hogy bizonyos feltételezésekkel élhetünk a 2013-as évek követő időszakra vonatkozóak. Valószínűleg lesznek problémák az energia biztonság területén, az e- energiaválság is növekedhet. Tehát ezt mind nem szabad elfelejtenünk a jövőre vonatkoztatva. Természetesen a gazdasági válság probléma, de ha megnézzük a kohéziós politikát, akkor azt is látjuk, hogy ez egy lehetőség is, mármint a válság egy lehetőség, egy esély, annak érdekében, hogy hogyan tudjuk átalakítani a politikát. A nemzeti parlamentek szintjén is elindultak a viták, különböző testületek, szervek vitát indítottak a kohéziós politikáról. Az Európai Bizottság szintén konzultációs folyamatot indított el, mindenképpen a célkidűzések és az elvek korrekciókat szükségeltetnek, csak úgy, mint a megvalósítási rendszer. Meg kell határozni a, ezt a politikát, és új módon kell meghatározni, hogy a politika kevesebb prioritásokkal és kevesebb célkitűzéssel foglalkozzon. Mindenképpen válaszolnia kell ennek a politikának a globalizáció kívásaira, fel kell számolnia a szegényebb és gazdagabb régiók közötti egyenlőtlenségeket a szolidaritás kell szintén kiemelni, mennyire fontos, csak az különböző működő programok, például Lengyelországban öt régióban indítottunk el ilyen működő programokat, és természetesen a kohéziós politikának politikát úgy kell tekinteni, mint egy integratív fejlődést elősegítő politika. A kohéziós politikának össze kell gyűjtenie az összes fejlődés szolgáló erőfeszítéseket, le kell az akadályokat bontani a különböző alapok körül támogatni kell a vidékfejlesztés is a kohéziós politikán belül. Mindnyáján tudatában vagyunk annak, hogy hogy a gyakorlatban hogyan is dolgozzák ki a programokat, hogy milyen demarkációs vonalakat szoktak általában meghúzni bizonyos programok esetében, hogy mindig nagyon nagy a harc a célkitűzések és a megvalósítás között. Mindig vannak ugye problémák aztán az ellenőrzés területén is. Én remélem, hogy az általános politika egy hatékonyabb irányvonalat fog elindítani. Ma itt nem beszélünk ugye az előirányzott pénzösszegekről, de legalább az elvekről, az irányokról kellene beszélni. Én remélem, hogy hogy a jövőben nem fogják csökkenteni az előirányzott összegeket a kohéziós politikában, és ahogy már elhangzott, ezzel, ezzel mindenki egyetért. Egy olyan politikára van szükség, amely hatékony. E, egy olyan politika, amelynek sikeresnek kell lennie e, megvannak a megfelelő fejlesztési mutatók, nem szabad csak is gazdasági paraméterekre korlátozódni. A szociális, az oktatási, a környezettel kapcsolatos és a területi paraméterekkel is foglalkozni kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Janowski úr kap szót Lengyelországból. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes és hasznos vita. Ma délután hányszor hallottuk azt a szót, hogy válság. De ne esünk pánikba, ne legyen káosz. Itt most hűvös fejjel kell gondolkodni. És azt kérem, hogy gondoljanak arra a pilótára, aki a Hudson folyón tudott landolni nemrégiben, és minden utas élete meg, megmenekült ezáltal. Néhány szót szeretnék mondani Áner főigazgató úr elmondásával, mondandójával kapcsolatosan. Ugye itt a jövőt illetően ugye az el, nem felejtette, elfelejtette elmondani, hogy mennyire fontos az ivóvíz is. Mennyire fontos a jelenlegi kohéziós politikának a főbb elemeire koncentrálni. Az Európai Unió polgárai számára fontosak az információk. Az embereknek el kell magyarázni világosan, hogy a különböző pénzeket mire is költik, és hogyan költik el. Nagyon kis pénz, nagyon kis pénzösszegek megszerzéséhez nagyon hosszadalmas folyamatra van szükség. Ugye beszélnek itt a GDP-ről, és látjuk azt, hogy, hogy egy eurónak milyen hosszú az útja ebben a folyamatban. Én nem igazán látok semmiféle ellentmondást az infrastruktúra és az innovációk között. Viszont veszélyes lehet, hogyha összekeverjük a dolgokat. Az energia ágazatban, a környezetvédelemben nagyon-nagyon sok mindent kell még tenni. A, kohéziót, a kohézió mérhető a, az Európai Unió 500 millió polgárának egyenlő módon kell hozzáférnie az egészségügyi szolgáltatáshoz, az oktatáshoz és más szolgáltatásokhoz. Hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor azt látjuk, hogy tízszer, tízszer nagyobb a GDP a leggazdagabb országokban a legszegényebbekhez viszonyítva. Köszönöm szépen, most pedig a spanyol parlament képviselőjének adom meg a szót. Meritz Merice Batet asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy nagyon bonyolult a nevem, még és Magyarországban is nehéz kiejteni, úgyhogy elnézést kérek teljes mértékben öntől. Én is szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek ezért a kezdeményezésért, és a cseh elnökséget is arra bátorítom, hogy más típusú találkozókat, szemináriumokat szervezem meg ebben a témában és más témákban a prioritásoknak megfelelően. Áner úr mondott egy mondatot, erre szeretnék utalni. Ő beszélt a jövőbeni problémákról, a globális problémákról, szociális kirekesztés, bevándorlás, klímaváltozás, víz problémák, energia problémák, és így tovább. Tehát, hogy mind ez kihat majd a kohéziós politikára is. Azt hiszem, hogy meg kell érteni azt, hogy a kohéziós politikának ki kell hatnia természetesen a különböző kihívásokra itt minden politikára, nem csak ugye a kohéziós politikáról van szó, minden politika kihat a jelenlegi helyzetre, és többé-kevésbé mindenképpen fel kell vállalni ezeket a kívásokat, ezeket meg kell oldani. Ezt jó volt tehát emlékeztetni a nagy kihívásoknak természetesen nemzetek feletti dimenziója van. Ezek a kihívások határokon átnyúló kihívások, tehát nemzetek feletti problémákról van szó. Éppen ezért logikus lenne az, hogy a megoldások, a javaslatok, amelyek amelyeket ugye itt elmondunk, és amelyeket figyelembe vesznek akkor, amikor eh, kidolgozzák a politikákat. európai szintűek kell, hogy legyenek, együtt kell működni Európában, minden szinten, az nemzeti tagállami szinteken, a régiók szintjén, az önkormányzatok szintjén koordinálni kell a kohéziós politikát más politikákkal és amelyeket szintén nemzeti szinten és európai szinten kell alkalmazni. Ami a azon javaslatokat illeti, hogy a renacionalizációra kerüljön sor. Én szeretnék az olasz kollega felvetésére reagálni. Ő azt mondta, hogy teljes mértékben ellenzi a renacionalizáció politikáját, ugyanis ez egy hátralépés lenne, egy visszalépés lenne, és nem érnénk el kollektív sikert egy ilyen folyamattal, és esetleg csak bizonyos pártok malmára hajtaná a vizet. Protekcionizmus is jelentene. Nem lehet bezárkóznunk most már, mert akkor nem tudjuk a jelenlegi válságot megoldani. De még hogyha nem lenne válság, akkor se lenne pozitív egy ilyen folyamat. Továbbá ellentétes az értékeinkkel. Ugye akkor az Európai Unió alapvető értékeit, elveit támadnák. Ugye itt az évek során felépítettük az Uniót, és ez fontos az Európai Unió szempontjából fontos elismerni, ezt a szerepet, hogy globálisan kell felépnünk együtt. Köszönöm. Most pedig szeretném a szót megadni a román szenátus képviselőjének. Filip Petru úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok. În primul rând, țin și eu să-i felicit pe colegii din Comisia de Dezvoltare. A regionális szakbizottságbeli kollégáknak szeretnék gratulálni ahhoz, hogy megrendezték ezt a találkozót. Két hónap ezelőtt már itt voltam az önök vendégeként. Akkor szóltunk az európai szintű kohéziós politikáról. A kohéziós politika cél volt, de nem öncél, hiszen a kohéziós politika egy lehetőség arra, hogy egy, ö, egyesítsük az Európai Uniót. Itt a szolidaritás elvéről van szó. Például a mai találkozó megismételhető lenne egy sokkal átfogóbb programmal, hiszen az előttünk lévő időszak egyáltalán nem ígérkezik egyszerűnek. Azt hiszem, hogy a nemzeti parlamenteknek is szerepet kell játszaniuk a következő időszakban. Nemzeti szabványaikat az európai szabványokhoz kell igazítaniuk. Hogyha ezt mondom, akkor főként és elsősorban azokra a vitákra gondolok, amelyeket a Regionális Fejlesztési Bizottság folytatott a kohézió meghatározása tárgyában. Azt hiszem, hogy a versek fényében, és ez az a valóság, azok a tények, amelyeket tudomásul kell vennünk, és Jakobowski kolléga már elmondotta, hogy hogyan kell kezelnünk a válságot, hogy együtt kell szembenéznünk ezzel a kihívással, és mindez azt jelenti, hogy valamennyien javaslatokat kell tennünk. Mi a román szenátus nevében teszünk javaslatokat, és ennek keretében három elem, elemre térnék ki. Az Európai Szociális Alap működtetését fenn kell tartani, hiszen ez a kohéziós politika finanszírozásának egyik kulcs eleme. Szinergiákat kell teremteni, kiegészítő hatásokat kell erősíteni a különböző megközelítések között. Itt konkrétan arra utalok, hogy el kellene kerülnünk, hogy a szociális alapot nem a struktúrális politikák keretében kezeljük, mint ahogyan most ez történik. A szociális alap nagyon fontosak, de ezeket párhuzamosan kell tekinteni a regionális fejlesztési alapból származó forrásokkal. Ugyanakkor fontos az is, hogy a forrásokat csak kevés prioritásra összpontosítsuk. Például egy tematikus koncentrációra gondolok, vagy egy olyan fajta koncentrációra, ahol bizonyos célkitűzéseket követünk, például a gazdasági növekedés mm, előmozdítása, vagy munkahelyek teremtése, hogy csak két példát hozzak fel. Egy nehéz probléma, különösen Románia számára. A határhelyzet hiszen Románia Európa szélén, peremén fekszik. Tehát Románia már földrajzi helyzetét tekintve nehéz helyzetben van. És a következő, illetve utolsó pont, amelyre még rámutatnék, a kohéziós politika végrehajtásának egyszerűsítése. Itt Az arányosság elvének további alkalmazására gondolok, az ellenőrzés és menedzsment mechanizmusok egyszerűsítésére, a támogatási szabályok egyszerűsítésére, különösen az érzékeny területeken, például a továbbképzési intézkedéseket hozhatnám fel, de akár a környezetvédelem területét is. Tehát a szabályokat egyszerűsíteni kell, különösen a kohézus alapból és a szociális alapból származó források kezelését illetően. Tudom, hogy ezeket a témákat már megvitatták itt a Regionális Szakbizottságon belül. azzal a javaslattal élnék, hogy folytassuk ezen erőfeszítéseinket, tehát a nemzeti parlamentekkel való együttműködést, hiszen most, a ciklus, talán most a ciklus végén ez már nem lesz lehetséges, de a következő parlament is folytathatná ezt az együttműködést, tehát rendszeres találkozókat tarthatna. Ez nagyon jó lenne, köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. a szenátus képviselőt hallottuk, csak nem pontos információt kaptam, most még Veres József Magyarország kapszót Európai Ügyek Bizottsága öni a szó. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kicsit csodálkozom, hogyha úgy járunk el, hogy szokásos üzletmenet, idézőjelben globális skálán van a válság más szakbizottságok arról vitatkoznak, hogy hogyan használjuk fel az alapokat, hogy a ö, tagállamokat megsegítsük abban, hogy túléljék a válságot. Biztos, hogy 2013-ban ugyanolyanok lesznek a feltételek, mint amit most tervezünk. Én nem vagyok biztos benne. Úgy gondolom, hogy tovább kell gondolkoznunk, tovább kell látnunk. A Lisszaboni szerződés, amelyre oly annyira várunk, lehet, hogy már elavult mire érvénybe lép. Talán más európai együttműködésre van szükség, mikor kilépünk a mostani válságból sokkal hatékonyabb kapacitás építő politikára van szükségünk a régiókban. Ez prioritás. Ez nagyon fontos kérdés. Mindent meg kell tenni, hogy a régiók nagyobb felelősséget kapjanak, hogy túl tudják élni a válságot, és fejlődni tudjanak. A kohéziós politika, amiről most beszélünk, Nos, ezzel kapcsolatban komoly kételjén vannak, hogy meg tud-e felelni a kívánalmaknak. Az alapvető kérdés a következő. Tényleg úgy gondoljuk el, hogy a növekedés és a munkai teremtés, ami fő célként jelölünk meg, ez együtt életképes-e? 95 óta legalább tudjuk, hogy a 25% a munka erőnek elég, hogy az emberiség igényeit kielégítse. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítésünk arra kell irányulni a jövőben, hogy 80%-ának adjunk munkát a munkaképes korú lakosságnak. Az a válság, amiben most vagyunk, amely az ipari társadalom 300 évének lá, ö, látszik véget vetni, két kérdést tövet fel. Milyen az a tudás alapú társadalom, amelybe tartunk, mi Európa, meg a világ, és az átmeneti periódus milyen, amiben most éppen vagyunk? Nem ismerjük a válaszokat ezekre a kérdésekre így nehéz a munkaerőnek megfelelő lehetőségeket biztosítani. A szolidaritásról és a dinamizmusról folyik a vita. Úgy gondolom, hogy a fő kérdés az, hogy a kohéziós alapok dinamikát biztosítanak, de csak a kedvezményezetteknek hát amennyire a dinamizmus meg jelenik a nettó befizető országok szintjén. Ne felejtsük el ezt, amikor ö, arról vitatkozunk, hogy ki fog többet vagy kevesebbet fizetni. További kérdés, nem talán, talán nem udvarias felvetni ezt, de politikai kérdés, ne feledjük el tényleg úgy gondoljuk-e, hogy az Európai Unió túl fogja élni olyan költségvetéssel, ami nagyjából egy százaléka a ö, tagállamok GDP-nek, GDP-jének, máshol ez 3-4 százalék. Én nem vagyok ebbe biztos. Csodáltam a főigazgató ö, megjegyzéseit, de két válaszom azért lenne. Nem látom úgy, ö, hogy a ö, tagállamok ö, kell kapjanak támogatást a ö, regionális ö, politikára. Hogyha azt akarjuk, hogy a tagállamok újra ö, támogatást ö, adjanak, akkor fel kell tenni a kérdésre, ez mennyire hatékony. Ez az újraállamosítással is ö, kapcsolatos. A tényleges kérdés az az, hogy a kohéziós politika legalábbis európai szinten kell legyen. Sokkal rugalmasabb legyen az alkalmazás, és kihegyezettebb. Komoly kétségeim vannak, hogy előnye, hogyha újra államosítják ezt a politikát meghatározásánál fogva. A kis és középvállalatokról beszélt, ez tényleges kérdés lesz a következő néhány évben. Komoly kérdés, hogy menjen tudják á, túlélni a mostani válságot. Újra kell ö, gondolkozni azon, ö, hogy ú, továbbélésüket ö, mekkora összeggel tudjuk támogatni még nem tartunk ott, hogy ö, tényleg ö, tudnánk ö, nekik ö, hatékonyan ö, segíteni, pedig nagyon rászorulnak a támogatásra. Nem csak a túlélésről van szó, ö, hanem Európa versenyképességéről, a KKV szektornak Európa érdekében kell versenyképesség, versenyképessé válnia. Ez központi kérdés. Szeretném felvetni a ö, tudás átadás ö, kérdését, az IQ finanszírozás kérdését. A ö, sárga ö, lap a nemzeti parlamenteknek valóban fontos ö, kérdés. Elnézést, hogy kicsit túl hosszan szóltam, de a régi dobozokból ki kell lépnünk, ki kell, nincsen esélyünk, nem csak 2013 után, hanem egyáltalán hogy jutunk el 2013-ig. Köszönöm szépen. Később a uh, hitelel kapcsolatban, kérem a reakciót, de talán nem most. Most megadom Vlaszak úrnak a szót, aki a cseh köztársaság képviseli itt az Európai Parlamentben. Jak sem tak poslouchal tuto diskuzi a i diskuze předchozí, annak alapján, ami elhangzott, világos, hogy minden ö, régió a maga problémáit kell megoldja. Elemezni kell a kohéziós politikát, megállapítani, mennyire hatékony, ami a politika jövőjét illeti, intézkedést kell hozni, hogy eljátsza szerepét az európai költségvetésben. Az európai költségvetés egy harmada ugyanis ezt szolgálja. Az ilyen meghallgatás, nem, illetve egyeztetés a nemzeti parlamentekkel folyik, de nem csak velük, hanem a ö, városok községe képviselői, önkormányzatok képviselőivel. Pénteken, Prágában partneri együttműködésről volt szó. Nagyon örülök hogy a cseh elnökség alatt sikerült olyan akciókat végbevinni, amelyek a városok helyzetével kapcsolatosak az európai napokról volt szó. Múlt héten pénteken, szombaton került rá sor. Most ezen a héten pedig az első olyan konferencia, amely a régiókkal foglalkozik. Most először találkozhattak a régiók, és megvitathatták a regionális és kohéziós politika jövőjét. Ezek a viták kulcskérdések köré csoportosultak. Egyetértés volt abban, hogy szükséges közös fogalmakkal operálni, hogy jobban megértsük egymást. Legalább részben meg kell határozni, hogy mi a regionális politika, mi a területi politika, mi a város dimenziója. Ezt világosan meg kell fogalmazni. További probléma pedig az, hogy feltételeket szabunk meg a strukturális alapok felhasználására. Tudjuk azonban, hogyha az Európai Bizottság két oldalban fogalmazza meg, akkor ez országos szinten több száz oldal, és akkor ne is beszélünk arról, hogy helyi szinten mennyi a feltételek legyenek talán mások és a végrehajtást a szubszidiaritás szellemében a régióra kellene bízni, illetve a azon városi önkormányzatokra, önkormányzatokra, amelyek sokkal képesebbek a specifikus programokat irányítani, megvalósítani. A harmadik nehézség, amelyel találkozunk a jelenlegi pénzügyi válságban, a finanszírozás, a finanszírozási politika egészen pontosan, hiszen tudjuk, hogy a kohéziós politika támogatást jelent, szerintem és mások szerint is, olyan modernebb finanszírozás kell, amelynek mások az eszközei. Áner úr mondta is, a revolving credit, a forrogó támogatás szükséges, illetve a Jessica, mint elhangzott. Vissza kell ö, juttatni a pénzt a kasszába, hogy másra használják integrált projektekre, van szükség. Ez a tendencia nyilván csak erősödni fog. Még egy szó, a szemináriumokon világossá vált számomra, hogy nem értik egyes fogalmakat. Más jelent Brüsszelben, más nemzeti szinten és más az önkormányzatok szintjén közös nyelvet kell beszélnünk ahhoz, hogy kölcsönösen értsük egymást. El tudjuk magyarázni egymásnak a dolgokat, és támogatás elünk a politikánknak. Nos, hogy is rövid, uraim, ezt szeretem olyan röviden mondani, köszönöm figyelmüket. Most pedig ö, szeretném elmondani, hogy ötten szerepelnek a listán hárman nemzeti parlamentektől, kettő az Európai Parlamenttől kapnak, vagy a végső megjegyzések, tehát három el, először nemzeti parlamentek, Husking úr vagy hölgy, Egyesült Királyság, Haskins úr, öné a szó. Négy megjegyzés. Először legyünk realisták azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzről beszélünk. Egy százalék az európai GDP-nek. Szeretnék, hogy a több lenne, de valószínűleg egy százalék marad. Legyünk realisták. Másodszorban a ö, szegényebb országok megcélzása az egyik legsikeresebb aspektus az EU-nak az utóbbi 30 évben és az európai projekteknek általában. Ezt ne felejtsük el, a brit kormány ebben szilárdan hisz. Az EU szerepe nélkülözhetetlen az európai nagy közönség is részesül ezen projektekből, be kell vonni. A integráltabb megközelítést tesz szükséges az energetikai eh, politika. Nyilvánvaló a klímaváltozás a eh, napirend élére kerül, az Európai Uniónak is kell ezzel foglalkozni. A eh, felsőoktatása kapcsolatban pedig az EU lemaradásban van nem csak Észak-Amerikával, hanem Ázsiával szemben is. Jobban oda kell figyelni a felső oktatás minőségére, amit kapnak a fiatalok. Végezetül pedig a legkritikusabb pont, olyan világban élünk, ahol az EU a liberalizálásról szól, az akadályok lebontásáról, ez volt a tendencia. Az utóbbi hónapokban láttuk, hogy pont megfordult ez a trend sajnos, hogyha nem a, teszünk ez ellen, akkor a protekcionizmusban mi is bűnösök leszünk. Ez az EU lényege ellen hat. All right, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Statler Ausztria National Rat, Stadler úr. Kollégen, yes. Elnök úr, tisztelt kollégák! Egyetértek a lengyel kollégával, hogy nincs értelme pánikot kelteni a válság miatt, azonban a, azzal, hogy csak imádkozunk, vagy szebbre hely, festjük a helyzetet, mint amilyen az, azzal se szolgálunk semmitre. Az az aggodalmam, hogy például a ma magyar kollégám ö, véleményét osztom, hogy sajnos 2013-ban még nem lesz vége ennek a válságnak, tehát nem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig fog tartani a válság, de minden esetre a válság kihatásaival 2013 után is szembesülnünk kell a növekvő munkanélküliség jelenségével fogunk konfrontálódni oly mértékben, mint ahogyan ez még sohasem fordult elő az elmúlt években, és itt az olasz vagy spanyol kollégák által mondatokat csak alá tudom húzni. Tehát a tömeges munkanélküliség jelenségével szembesülünk, majd ez egy új jelenség, és különösen a fiatalok munkanélküliségét illetően az elmúlt hetekben a fejlemények valóban ijesztőek voltak, például Aténban. A tömeges munkanélküliség jelenségével felmerül a szociális béke problémája is. A megoldás éppen ezért nem lehet az, hogy a tömeges munkanélküliséget szociális dömpinggel oldjuk meg, hiszen ez a kettő összefügg. Éppen ezért minden cél, amit az elmúlt években a regionális politika területén kialakítottunk, rövid időn belül megsemmisülhet. Itt mindenképpen ellen kell hatnunk, és nem hiszem azt, hogy jelenleg fontosabb cél lehetne, mint a munkanélküliség leküzdése tehát a teljes foglalkoztatás célkitűzése összeurópai cél kell, hogy legyen az unió számára, az egyes tagállamok számára, de a regionális politikában is. A szociális béke országainkban a jövőben és a következő években döntő mértékben függ attól, hogy sikerül-e a lehetséges mértékű teljes foglalkoztatást biztosítani. Hogyha ez nem sikerül, akkor az emberek ezeket nem lehet kielégíteni bizonyos klímaváltozási célkitűzésekkel, hanem azt fogják kérdezni, hogy mikor lesz már munkám, nem pedig azt, hogy mikor kezdődik a klímaváltozás. Éppen ezért azt hiszem, hogy minden projektnek a jövőben, a regionális politika területén is, minden projektet arra vonatkozóan kell megvizsgálni, hogy hozzájárul-e a fiatalkori munkanélküliség leküzdéséhez, a teljes foglalkoztatás eléréséhez, a nők munkanélküliségének leküzdéséhez, valamint az 50 év fölötti korosztály munkanélküliségének leküzdéséhez. Ennek a három területnek nagyon nagy jelentősége van. Minden egyes projektet ezen kritériumoknak megfelelően kell megvizsgálni, tehát a munkanélküliség leküzdése, a teljes foglalkoztatás biztosítása. Nem vagyok annyira naív, hogy azt higgyem, hogy egyedül a regionálpolitika segítségével teljes körű foglalkoztatást lehet elérni. Ezt senki nem hiszi. De ez a politika az egyes tagállamokban, tehát a regionális politika és az Európai Unió regionális politikája, a kohéziós politika egymáshoz kell, hogy kapcsolódjanak hiszen nem lesz megértés a, ahhoz a tagállamokon belül, hogy az Európai Unió regionális politikáját máshogyan alakítja ki, illetve a súlypontokat azon belül, mint a nemzeti kormányok. Hiszen a súlypontnak mindenképpen a munkahelyek biztosításának és a teljes körű foglalkoztatásnak kell lennie azt hiszem, hogy különösen ennek a jelenségnek kell szentelnünk figyelmünket, hiszen az összes többi probléma, amiről is szó esett, az helyes és valós, de az emberek létbiztonságát kell itt most uh, előtérbe helyezni. the last member of... Utolsó kettő, Fernandes úr, EP képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a kérdés, ami összehozott itt bennünket, az a kohéziós politika. Ez a politika szerintem a, az európai polgárság DNS-ének a része. A kohéziót nem lehet háttérbe szorítani. Ez a kohézió igenis folytatódjék, meg kell ezt erősíteni. Gelek úr, az elnök úr, szólt a negyedik kohéziós jelentésről, a Valmisteroi jelentésről, és holnap szavazunk a regionális jó gyakorlatokról. Ez az bizonyítja, hogy az Európai Parlament akarja folytatni ezt a politikát. A mai ülés olyan jelzést ad, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek akarják folytatni ezt a politikát. A kohéziós politika hatékonysága abból is származik, hogy sok polgár is akart ehhez csatlakozni. Folytatni kell, amit csináltunk, és jobban kell informálni. Hogyha egy polgár tud erről a politikáról, akkor sokkal jobban fogja fog részt venni ebben az európai projektben. Nem azért mondom, mert választások előtt vagyunk, hanem azért, mert a kohéziós projekt, hosszú távú projekt az európai építésben. Eme omok, okok vezetnek oda, hogy néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először is az, hogy nagyon pozitív volt ez a találkozó. Jó lenne, hogy a tagállamok parlamentjeivel parlamentjei ö, saját országokban szervezenek ilyen üléseket, a regionális parlamentek képviselőivel is találkozzanak, illetve önkormányzati képviselőkkel. Mint mondtam, néhány megjegyzést tennék. Először is a hatékonyság egy alapvető elemtől függ, nem lehetséges az újraállamosítás kiegészítő jelleg, szubszidiaritás kell a helyi, regionális és nemzeti szint között. Van jól mondta, ez egész Európára vonatkozik ez a kohézió. Nem ignorálhatjuk azt, hogy specifikus helyzetek vannak Európában szigetek, parkmenti vidékek, ultraperiférikus vidékek. Én egy ilyenből származom. Itt külön nehézségek vannak. További aspektus, amely említést nyert, azt hiszem a cseh elnökség által a kohéziós politikát és a többi közösségi politikát jobban kell összehangolni. Erősíteni kell a kohéziós politikát, mégpedig 2013-ig is nélkülözhetetlen jól megérteni a kohéziós politika új lendületet ad, ehhez új szerződés kell. Itt vannak cseh barátaink, hadd mondjam el, hogy türelmetlenül várjuk munkájukat, azt a munkát, amit elvégeztek nemrég. Nagyon fontos az elnökség keretén belül végzett munkájukra gondolok, de fontos elmondani a cseheknek, a cseh intézményeknek, hogy a területi kohéziós politika szempontjából jó lenne, hogy elfogadják a Lisszaboni szerződést, ez felhívás a cselnökség. Köszönöm szépen, utolsó nemzeti parlamenti képviselő Luigi Luzi, olasz szenátus. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főigazgató úr. Tisztelt Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti Képviselők! Az új kohéziós politika az a tagállamok prioritásainak orientációt jelentette, hiszen növelkedtek a kutatásba, fejlesztésbe, információs társadalomba való befektetések. Ugyanilyen figyelmet tapasztalhatunk a megújuló energiák, az energiahatékonyság és a, termel, a környezetbe termelési folyamatok tekintetében. És éppen ezek az új szavak, új definíciók, azok, amelyekkel az Európai Unió szótárát gazdagította, anélkül, hogy a kohéziós politikát alapvető fogalmaitól fosztotta volna meg, mint az addicionális szolidaritás, a partnerség, a fenntartató fejlődés. De az új fejlemények ezen az egyike az, hogy erősítettük a kohéziós politika és a Lisszaboni stratégia közötti kapcsolatot hiszen itt a cél, célhoz kötésben konkretizálódik ez a tagállamok részéről. A kohéziót a, nem szabad a Lisszaboni stratégia végrehajtása eszközének tekinteni kizárólagosan. A regionális fejlesztés céljaiban ez kiegészítő jellegű. Tehát félünk a kohéziós politika lisszabonizációjától, itt mindössze arról van szó, hogy az európai gazdaságpolitikáknak foglalkozniuk kell a hosszú és középtávú versenyképesség kihívásaival. Megújított Lisszaboni stratégia új célkitűzéseket fogalmazott meg, és még mindig eléggé átfogó széles körű. Tehát az a veszély, hogy az európai források felhígulnak, úgymond, ez azzal ö, ö, ellentételezhető, hogy a Lisszabon stratégiának pontos célkitűzéseket fogalmazunk meg a régiók, a tagállamok és városok együttműködésével. A kohéziós politika új szerepét figyelembe véve az az, hogy tartalmat ad a közösségi célkitűzéseknek. A strukturális alapokat jelentős mértékben beillesztettük az európai gazdaságélénkítési tervbe. Ez az első ö, közösségi ö, befektetés a valós a reálgazdaságba, és jelentős mértékben felendítheti, helyi szinten a foglalkoztatást és a növekedést. És egyik alapeleme a gazdasági válságban megfogalmazandó intézkedéseknek. A célzott intézkedések meghatározása a gazdasági válság leküzdését illetően két területet jelent, amelyen az Európai Parlament csak korlátozott ellenőrzéssel rendelkezik. A kohéziós és struktúrális alapoktól eltérően, mely területeken az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés révén is, amely az együttdöntési folyamatot kiterjeszti, nagyon erős ellenőrzéssel rendelkezik majd. Ennek fényében a kohéziós politika, melynek jelentősége egyre növekedett az Európai Unió gazdasági politikáin belül, az Európai Parlamentnek, valamint a nemzeti parlamenteknek lehetővé teszi majd, hogy befolyásaikat kiterjesszik az európai központi jelentőségű kérdésekre hiszen a polgárok támogatására is szükség van a kohéziós politika mellett, amely jelenleg az Európai Unió költségvetésének 35%-át teszi ki. Most tehát meg kell hallgatnunk Európa hangját, amely ö, széles körben egyetért a kohéziós politika célkitűzései mellett, tehát ezt támogatni kell, erősíteni kell 2013 után is, és ö, távol kell tartani a renacionalizáció kísérteteit. Ugyanakkor ezt a politikát valamennyi régió felé kell irányítani hiszen megmutatkozott, hogy rugalmasan tudunk alkalmazni a célkitűzésekhez, és itt van ezen okból a jövőbeli helyzetekre is tud válaszolni ez a politika. Éppen ezért növelnünk kell a hatékonyságra fordított figyelmünket, ahogyan erre Áner főigazgató úr is emlékeztetett bevezetésében, mint pedig tovább kell egyszerűsítenünk a projektek kezelésének folyamatait. És azon az irányvonalon, kedves kollégák, üdvözölni szeretném e, ezt a folyamatot, és egy konkrét javaslattal élnék amelyet megvitathatunk, tehát vitatkozunk a strukturális alapokról, különböző e, fórumokon, a tanácson belül, a miniszteri e, szinten, és elmélyült politikai vitát is kell erről folytatnunk, ami jelenleg még hiányzik annak érdekében, hogy a 2013 utáni kohéziós politikán is dolgozni tudjunk. Uh, last to speak. Köszönöm szépen az utolsó két hozzászólót. Nagyon rövid hozzászólást uh, válunk a főigazgatótól és végső konklúzió uh, szakbizottsági elnökünktől, Gerardo Galeotértől. Önöki a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok ezért a vitáért itt ma délután, és biztos, hogy nagyon sok gyümölcsöző gondolattal megyek haza, nem csak ma este, hanem az elkövetkezendő hetekben is. Köszönetet mondok minden tagnak a bátorításért. A kohéziós politika további fejlesztése érdekében néhány dolgot szeretnék elmondani. Itt elsősorban, hogy eloszlassak minden félreértést, és a kohéziós politika, valamint a jelenlegi gazdasági válság közötti kapcsolatról is szeretnék szólni. A jövőben azt szeretnénk, hogy a kohéziós politika keretén belül több pénzügyi engineering eszközt használjunk fel. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog. Mindidáig általában ugye támogatásokat nyújtottunk. Ugye a jövőben úgy gondoljuk, hogy hogy ez része a politikánknak, hogy lesznek beruházások, de talán nem a legjobb módja a segít segítségnek, a támogatásnak az csak, hogy pénzügyi támogatást adunk. Fontos lenne jövedelmeket generálni, tehát itt a hitelmechanizmusokat kellene felhasználni, és nem csak egyszerű támogatásokat adni, nyújtani. Ugye itt közpénzekről van szó, amelyeket fel lehetne használni több célra és hatékonyabban. Tehát világosnak kell lenni, azért a pénzügyi engineering intézkedéseken kerül nem lehet mindent finanszírozni. Mellesleg a hitel a mi elemzésünk szerint egy nagyon nagy hátrán, egy handicap, és különösen a kis és közép szintű vállalkozások számára. A hitelhez való hozzáférés jelenleg nagyon nehéz a válság helyzetben és úgy gondoljuk, hogy egyre nagyobb lesz a kereslet a pénzügyi engineering területek terén. Ugye már létezik a Jeremy rendszer, a Jessica rendszer, a gazdasági túlélés szempontjából mindez nagyon fontos a kis és középvállalkozások számára, de sok esetben még a nagyobb vállalatok esetére is érvényes ez. A kohéziós politikához való hozzájárulás, a válság megoldásához való hozzájárulás. Hát ugye azt mondhatjuk, hogy itt hát nagyon szerény lehetőségek vannak. Szerények a lehetőségek, ha figyelembe vesszük, hogy milyen válságellenes intézkedéseket indítottak el a tagállamok. Tehát ezekhez képest ugye itt ez nagyon szerény összeg, azt hiszem 24 milliárd 2009-re, 30-ig megy ezen ez az összeg. A tagállamok is kialakítottak különböző projekteket, és azokhoz képest mindez nagyon kevés. Ezt a politikát, ez a politika, struktúrális politika kell, hogy maradjon a jövőben is. És egy hosszú távú víziót kell mindenképpen kifejleszteni. Ebben az esetben és ebben a kontextusban a folytonosság és a stabilitás eleme lehet a kohéziós politika. Válsághelyzetekben sokszor azt látjuk, hogy a beruházások a stratégiai területeken, mint az oktatás, a felsőoktatás, a kutatás és a fejlesztés, az innováció, tehát ezeket a területeket csak másod rangunak tekintik, mert úgy gondolják, hogy ugye fontosabb a válság megoldása ugyanis ennek a politikának vannak ö, olyan célkirűzései is, mint a foglalkoztatás, és ez nagyon fontos lesz az elkövetkezendő 15-20 évben, 2013 után is, és függetlenül ettől a válságtól mindenképpen fontos ezt megemlíteni. Most jelenleg nagyon furcsa ez a helyzet. Ha megnézzük a regionális elemzést, akkor azt látjuk, hogy Európában vannak olyan régiók, ahol valódi problémákat jelent a munkanélküliség, és ezzel egy időben vannak olyan régiók, ahonnan egész egyszerűen amelyeket el, elhagyták az emberek, például a fiatalok elhagyták ezeket a régiókat, a lakosság öregszik, és ezeket a problémákat csak is úgy lehet megoldani, ha bölcsen összekötjük a különböző politikákat, konkrét regionális helyzeteket kell megnézni, és a konkrét helyzetekkel kell a választ is kialakítani. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan pont, amelyel kapcsolatosan különböző regionális, nemzeti programokat kell kialakítani a kohéziós politikán belül, ezek nagyon fontosak. Elnök úr, itt le is állnék, annyi, annyi mindent lehetne elmondani, de azt szeretném még eh, mondani, hogy eh, remélem, hogy lesznek más lehetőségek, hogy folytassuk ezt a nagyon gazdagító eh, vitát, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának, hogy megszervezte ezt a nagyon-nagyon érdekes délutánt és vitát. Köszönöm szépen! Muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Én fogom a legutolsó beszámolót megtenni. Ezután a az első találkozó után a nemzeti parlamentek képviselőivel és az Európai Parlament képviselőkkel. Ez egy olyan kezdeményezés, amely azon megerősített szerep része, amelyet a Lisszaboni szerződés a nemzeti parlamentek eh, számára is eh, kitűzött. Az Európai Parlament politikai szándéka, és remélem, hogy ezt a szándékot a nemzeti parlamentek képviselői is osztják, tehát ez a szándék arról szól, hogy folytassuk ezeket a találkozókat. E, erre az első találkozóra a kohéziós politika témáját tűztük ki, és a kohéziós politika jövőjét 2013 után. Még ugye a jelen pénzügyi terv keretein belül dolgozunk, de azonban már a jövő ön is munkálkodunk, ahogy ez elhangzott itt már ma délután. A gazdasági válság, amelyben jelenleg élünk, bebizonyította azt, hogy a legerőteljesebb közösségi eszköz és az egyedüli politikai eszköz, amely, amelyel fel lehet lendíteni a gazdasági válságot, ez fontosan a kohéziós politika, annak ellenére, hogy hát a keretei elég szerények. a különböző javaslatokat és a konklúziók, amelyeket a titkárság majd elkészít, meg fogják kapni, el fogjuk önöknek küldeni. szeretnék, szerettem volna erről még beszélni, de most mondják nekem, hogy nagyon sokan el kell, hogy menjenek, mert megy a repülőgépük, úgyhogy majd elküldöm önöknek ezeket a javaslatokat. Leszeretném zárni a mondandómat azzal, hogy most sokkal inkább, mint valaha látnunk kell azt, hogy a kohéziós politika a leg átlátható politika, ez a politika működik a legjobban, és az is igaz, és ez igaz a konvergencia országaira is, és a nettó befizetők országaira is. Ugyanis nagyon sokan hasznot húznak ebből. Ebben az időszakban a kohéziós politika amely egy jelentős pirére volt az európai integrációnak, ma is bebizonyítja azt, hogy mennyire fontos, és hozzájárul 2013 után is majd, persze kiigazításokkal a dolgok realitásához, tehát ez a politika a lényegbe vágó alapvető, eddig is az volt fontos a foglalkoztatás szempontjából is, munkahelyeket biztosít. Köszönöm szépen. Még egyszer megerősítem azt, tehát, hogy a javaslatokat megküldjük önöknek, és a következő ülésen majd találkozunk. Köszönöm szépen!